negatív oldalai. Most pedig akkor Hanser kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm azokat a hozzászólásokat, amelyek betekintést mutattak az önök meglátásaiba, és így jobban tudjuk mi is ezen inputok révén felmérni azokat a következő lépéseket, amelyekre lehetőség nyílik. És ezek a gondolatok mindenképpen tükröződnek majd a további tervekben, melyek célja az energia közösség létrehozása. Szeretnék visszatérni néhány kérdés. Először is Terms úr arról beszélt, hogy bevezethető volna egy olyan fajta hierarchia, amely a hulladék, európai hulladékpolitikában már létrejött. Hasznos gondolat ez, mindenképp foglalkoznunk kell vele, különösen hogyha a centralizáció és decentralizáció módszertanát szeretnénk összekapcsolni, és egy hierarchiát hoznánk létre a decentralizált lépések koordinálására. A másik dolog a híres Maróni doktrína, amely még a, a visszamegy a, a szén és közösség idejére, és amelyet idéztek, és ahol a, a bírósági ítélet arról szólt, hogy nem szabad túlzott mértékben delegálni a végrehajtó hatalmat a végrehajtó ügynökségek szintjére. Ez az új szabályozó hatóság az észer létrehozásakor is jogi szempontból figyelembe veendő szempont. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az új szerződés lehetőséget teremt arra, hogy túllépjünk azok a jogi és politikai korlátokon, amelyeket a híres vagy híret Maroni doktrína fémjelez. Aztán felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehet a gázvásárlásoknál élni a súlyunkkal, a szerződésekben hogyan tudunk jobb feltételeket kialkudni, és hogyan lehet egy keményebb frontot létrehozni, szolidaritás vállalva egymással, amikor vásárolunk a gázpiacon anélkül, hogy a, a trösztelenes szabályokat, európai szabályokat sértenénk, és mégis élnénk azzal a, az emelőerővel, amelyet a vállalatok közötti információcsere, vagy akár egy közös tárgyalási pozíció jelenthet egy-egy nagy ö, gáz eladóval tárgyalva. Ez is további inputokat igényel, hogy ezt a politikát hogyan alakítsuk ki, és ezért köszönöm hozzászólásaikat. Elnök, köszönöm a magyarázatát. Ha kik kártyás kérdés van, akkor még megadhatom az időt. Hármat, négyet tudunk sorra venni, 30 másodpercben kérdésenként megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Michel Löbröva vagyok, a belga Valon parlamentről és a régiók bizottságásától is. Gratulálok ennek a konferenciának a megszervezéséhez, és köszönöm a szakértőknek a véleményét, osztom a véleményüket. Európának lélegzetvételre van szüksége, és az Európai Energia és egy új szerződés megadhatja neki ezt a lehetőséget. Szerintem álmodozni kell, de hosszú az út, Eh, és eh, talán eh, önök az utat megmutatták. Ugyanakkor ez a közösség csak akkor teljesülhet, hogyha a lakosság is támogat bennünket, és a helyi és regionális hatóságok fontos lépést játsznak ebben. Így a, a, polgármestereknek a paktuma, amelyet a régiók bizottsága indított el, egy fontos lépés a szolidaritás elérésében. Az erőfeszítések az Európa Energia Közösség felé, elsősorban ezt a csatlakozási gondolatot kellene, hogy hangsúlyozza. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük az ön megjegyzését a városok polgármestereitől, Svoboda úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors kérdés a szerzőkhöz. Mi az önök munkamódszere? Itt ülök, itt ülök. Tehát elkészítettek egy tanulmányt. Most kidolgozzák a részleteket, felvállalva egyes itt elhangzott gondolatokat, de, mert jó a kiinduló pont, ám a részleteket kell kidolgozni, az egyes korlátokat, milyen módon élnek az itt elhangzottakkal, mi lesz a munkaeljárás, és mi mit csináljunk az önök tanulmányával. Please. Elnök asszonyom. Alevská Szeim Rzeczypospolitej. E, Köszönöm szépen. A lengyel parlamentből érkeztem a szemből, és valóban örülök ennek az ülésnek, és majd hosszasabban kívánok beszélni a munkacsoportban. Hogyha arról beszélünk, hogy egy közös er- energiapolitikát hozzunk létre, akkor a szerződés szó ez kulcsfontosságú, ezt el kellene kerülni, mert mindenki szeretné ezt elkerülni, de úgy vélem, hogy mindannyian szeretnénk tudni egyértelműen azt, hogy milyen kereten belül kívánunk közös energiapatikáról beszélni. Úgy vélem, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája lehet a válasz. Úgy gondolom, hogy itt kellene foglalkoznunk az energia kérdéssel. Van-e még más kérdés? Kérdezi az elnök. Igen, tessék, öni az utolsó kérdés. Microphone. Okay. Serge Poignan, Assemblée nationale française. Ah, francia nemzetgyűlésből. Nem akarok visszatérni azokra a kérdésekre, amelyek már hangzottak a francia pozícióval kapcsolatban. Engem nagyon érdekelt ez a vita. A üveghez hatású gázok csökkentésének a százalékáról szeretnék beszélni, és vannak olyan politikai pártok, amelyek inkább 30 százalékot szeretnének a 20 százalék helyett. Én azt szeretném, hogyha a nemzetközi erőfeszítésről, tehát az európai szolidaritásról lenne szó, és nem inkább a százalékokról beszélni. Köszönöm. Akkor most már csak rövid megjegyzéseket. Szeretnénk a kérdésekre rövid válaszokat. Köszönöm szépen! mi a tudományos világ, illetve a jog, képviselő, illetve a jogászok mindent megteszünk azért, hogy a vitát hevítsük, hiszen nagyon fontos ez, már elkezdtük ezt a tevékenységünket, és és ebben nem vagyunk egyedül, tehát mindenképpen fórumot kell biztosítani annak, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjuk vitatni, hogyan fejleszthessük tovább ezt a kérdést. Véleményünk szerint az összes lehetséges szinten meg kell tartani ezt a vitát, hiszen az energiahatékonyság és az energiafelhasználás rendkívül fontos helyi szinten, regionális szinten, illetve tagállami szinten is kíváncsiak vagyunk a döntéshozók véleményére, tehát nem gondoljuk azt, hogy nekünk kell diktálni a feltételeket, mi úgy véljük, hogy mindenkinek a véleményét meg kell hallgatni, és ezt közösen megvitatni. Köszönöm szépen. Még egy utolsó szó a szerződés szóról hogyha ez a szó túlságosan problematikus a tagállamokban, akkor felválthatjuk ezt más szóra, például aktünikre is, aktünik szót is használhatunk. Elnök, köszönöm szépen, még egyszer köszönetet mondunk a szakértőknek, megköszönjük, hogy bemutatták véleményüket, illetve a tanulmányokat, is válaszoltak a kérdésekre. Uh, like arra kérném önöket, hogy még két percig tüntessenek ki figyelmükkel. Fontos dologról van szó, úgyhogy lengyelül mondom. Mm. A következőkben három munkacsoportban folytatjuk a munkát. Az első munkacsoport energiabiztonság, diverzitás, szolidaritás és az energiaellátás egymásra utaltság az energiaellátásban. Hannes Foboda és Cecilia Tenfjord Toftbű fogják ezt elnökölni, ezt a munkacsoportot Svédországból. Jacek Szerius Wolski ennek a kérdésnek a jelentéstevőjét az Európai Parlamentben. Ez a munkacsoport itt, ebben a teremben fogja folytatni a munkát. A második munkacsoport, vagy kettes munkacsoport, amelynek a neve eh, Energia és Egységes Belső Piac eh, Ennek a második munkacsoportnak Guillermo Maris lesz az elnöke, illetve Adina Joana Valeán asszony az Európai Parlament részéről. A jelentéstevő Félix Lavia Martínez úr a spanyol parlamentből. A kettes munkacsoport a 3C50-es teremben folytatja a munkát. Ha kimennek a kiáraton, akkor ugyanezen az emeleten találhatják ezt, az, ezt a termet a másik oldalon, harmadik munkacsoport, energia és környezetvédelem, új és megújuló energiaforrások. Claude Türmes úr fogja vezetni az ülést José Ignacio Palacios Suasti úrral, a spanyol parlamenttől. Az előadó vagy jelentéstevő Jesús Aliquel López úr, szintén Spanyolországból. Ez a munkacsoport, a hármas munkacsoport az 1A002-es teremben ülésezik majd. Ez két emelettel lejjebb található. Éppen ezen terem alatt, az első emeleten tehát. Egyébként nyilak jelzik hogy hogy találják meg a képviselők ezeket a termeket, de hát csupán a jeleket kell követniük. Arra kérném a jelentéstevőket vagy előadókat, hogy holnap reggel 9-ig fejezzék be, véglegesítsék a jelentésüket, így ezeket holnap a plenáris ülésen véglegesíthetjük. Úgyhogy úgy vélem, hogy a jelentéstevők nem unatkoznak ma este. Fél nyolc óra, fél nyolckor, 7 óra 30-kor koktélre kerül sor, és ezt egy munkavacsora zárja. Mindenkit szeretettel meghívok ezen két eseményre, mely az épületben merre majd az épületben kerül sor a Yehudi Menuhin elnevezésű területen, ami egyébként az első emeleten van igen közel ahhoz, ahol a harm, hármas számú munkacsoport fog ülésezni. Egyébként ezt a termet is jelzik a nyilak. Holnapi napon is, holnapi napon is lesz majd egy együttes ülésünk, de most a munkacsoport ülése következnek, aztán koktél és vacsora. Köszönöm. A szenát is, szenátusbeli kollégáknak is köszönetet mondok. Köszönöm. Kedves kollégák, kedves kollégák, kérem kezdjük el az ülést. Alán társelnököm nevében is, és magam nevében is üdvözlöm Önöket a munkacsoporti ülésem. Sajnálom, hogy nem tudtunk hosszabb szünetet biztosítani, hogy kávézzanak, teázzanak, de nem szabad behozni a kávét, mint tudják. Kint van ugyan, tehát kimennek kávézhatnak, de behozni nem szabad. Ez a szabály. De hadd kezdjem meg a tényleges ülést, és a svéd parlamentben dolgozó kollégám is bemutatom. Én Hannes Svoboda vagyok, az Európai Parlament képviselő vagyok, 69 óta már, most a külügyi szakbizottság, illetve az ipari és energetikai szakbizottság tagjaként működöm, valamint a közép-ázsiával foglalkozó delegáció tagja is vagyok, amely szintén témánkhoz kapcsolódó terület, földrajzi terület és az Egyesült Államokkal való delegációnak is tagja vagyok. Reméljük, hogy nem fogjuk megismételni azt az eszmecserét, amelyet az imént a plenárisan lefolytattunk, hanem új témákat tudunk megnyitni. A jelentéstevőt ezt vezeti majd elő a témát, ezt követi egy rövid eszmecsere. Fél időben átadom a elnöki teendőket lelnökömnek, és aztán lesz még alkalmunk tovább folytatni. Hadd mondjak néhány szót a jelentés készítőről magáról. Szárius Volszki úr, ő korábban Lengyelországban tevékenykedett, az Európai Parlamentben a Külügyi Bizottságnak az elnöke is volt az előző ciklusban, és akkoriban ő készített egy jelentést az energiapolitikáról. Ezt a jelenté- jelentést szinte egyhangulag fogadtuk el. Nagyon jó volt az együttműködés Szárius Volszki úrral minden politikai párt részéről, és széleskörű konszenzust sikerült elérnünk. Hogyha lenne olyan kedves. Széles körű volt az egyetértés a különböző témákat illetően, és abban is egyetértettünk, hogy egy közös külpolitikára van szükség az energia területén is. Természetesen voltak rossz tapasztalataink a múltban, lehet, hogy nem volt mindig ugyanaz a véleményünk, a gázellátás problémáit illetően, de mégis egyetetettünk abban, hogy ez nem történhet ismételten meg. Tehát egy gázbiztonsági irányelvet véglegesítünk jelenleg, amely a bizottság számára lehetőséget ad arra, hogy produktív terveket készítsen a különböző kormányok másokkal együtt arra az esetre, hogyha bármilyen fajta fennakadás lenne a gázellátásban. A szocialisták és demokraták nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő, és a többi frakcióval kell egyeztetnünk, és véglegesítenünk kell ezt a kérdést még a spanyol elnökség alatt, ez, ez e hónap végén. Tehát ez is mutatja, hogy milyen különböző tevékenységek vannak, megpróbálunk aktívak lenni, és megpróbáljuk követni azt a vonalat, amit a két vendégelőadónk kezdett meg. A, az előző felszorolási idők is irányadóak a jelenlegi ülésünkre, és szeretném az Európai Parlamentben lévő kollégánkat, játszeket felkérni arra, hogy akkor mutassa be ezt a témát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Igen, itt a parlamentben elkezdtünk foglalkozni a közös energiapolitikával a biztonság szempontjából már 2007-ben, és sokkal előrébb haladtunk most már, mert megvannak a szerződésnek az ide vonatkozó cikkei, nevezetesen a 194-es cikk, a fő üzenete a jelentésnek, amelyet Hánás Szoboda is emlegetett, az az, hogy az Európai Uniónak egy hanggal kell felszólalnia, együtt kell fellépnünk, és az energiát nem csak a kereskedelem, a gazdaság szempontjából kell megnéznünk, hanem a biztonság szempontjából is. A kiinduló pont az az volt, hogy 2006 óta rájöttünk arra, hogy piac, piaci hiányosság van a válság ide nem tudtunk reagálni, és láthattuk azt is, hogy hogyan reagáltak a tagállamok, és rájöttünk arra, hogy közösségi szinten kell megoldani a problémát. Ezért most már egy EU szintű megoldásra helyezzük a hangsúlyt, és az Európai Uniónak kötelessége van annak irányába, hogy minden tagállamnak biztonságot és minden állampolgárnak biztonságot nyújtson. Elkezdtünk foglalkozni az energiával, mint geopolitikai tényezővel, megnéztük a geopolitikai dimenziót is. Azt mondtuk, hogy egy teljes értékű politikára van szükség energia szempontjából az EU szintjén, és a Jacques Delors tanulmány is ezt taglalta, amelyet a konferencián be is mutattunk. A fő kihívás előttünk, az az, hogy meg kell néznünk a politikai akaratot, és meg kell nézni, hogy mennyire megvalósítható ez a szolidaritás, és meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet az energiapolitika közötti feszültséget leküzdeni, hiszen szolidaritásra van szükség, illetve az ellátás biztonságára. És ezt a két teljesen ellentétes tényezőt egymással össze kell egyeztetni. Ehhez különböző feltételekre van szükség, először is egy politikai akaratra van szükség, és azt kell mondjam őszintén, hogy mind a parlamentben, mind pedig a tanácsban nincs meg ez a politikai akarat, nincs meg ez az elképzelés, és második sorban pedig megfelelő jogalkotási eszközökre van szükség, amelyeket elő kell készíteni, és amelyeket, és amelyek, amelyeket a parlamentnek kell előkészíteni. A gáz irányelv, amelyről most beszélnek, az már szinte lezárult, szinte sikerült már véglegesíteni az Európai Parlamentben, teljes mértékű támogatásunkat élvezi, de ez nem felel meg teljes mértékben a tanács véleményének van szólva, tehát most jön majd el az igazság pillanata. A Lisszaboni Szerződés 194-es cikke értelmében meg kell nézni azt, hogy ezt az elképzelést át tudjuk-e formálni egy jogalkotási jogszabályá, amely biztosítaná a szolidaritást a energiaellátás kapcsán. A jogi eszközök megemlít, meg lettek említve ebben a javaslatban. Megnéztük azt is, hogyan lehetne reagálni a válsághelyzetben, a szükség esetén, milyen intézkedésekre van szükség, eh, amelyekkel, amelyeket át lehet adni nemzeti szintről, európai szintre, és mikor kell beavatkozni, hogyha egy óriási fennakadás valósul meg. Nem csak akkor, amikor a veszélye áll fel ennek, hanem amikor valóban megtörténik ez a fennakadás. Az, az álláspontunk, hogy a közösségi szinten be kell fektetni a kritikus infrastruktúrában, vagyis az összekötő hálózatokban. És időközben azt is javasoltuk, hogy az új testületnek, amely, amely aki nem más, mint az EU úgynevezett külügyminisztere, őt fel kell ruházni bizonyos jogosultságokkal, hogy harmadik országokkal szemben felléphessen, tehát szállító vagy termelő országokkal szemben akkor, amikor gondok adódnak. Ezeket a javaslatokat belefoglaltuk az Európai Parlament módosítóiba, amelyekkel a bizottság, illetve a tagállamok javaslatára reagálunk. Ez egy nagyon ambiciózus elkezelés, ezzel egyetértek, de vannak olyan tagállamok, amelyek nem kívánják annyira támogatni a közös fellépést. És a fő kérdés az az, hogy mennyire, mi, a, milyen eszközökkel lesz felruházva az EU 194-es cikk értelmében. Nem beszéljük ugyanazt a nyelvet, úgymond a Delor jelentéssel, hogyha nem sikerül elérni azt, hogy közösségi szintre helyezzük az energiapolitikát, akkor magasabb ára lesz az energiának, ami nem túlságosan jó a, a állampolgárok számára. Remélhetően lesznek olyan drasztikus fennakadások, mint a múltban, de geopolitikai következményei is lesznek annak, hogyha nem lesz közösségi fellépés az energia területén, mert vannak olyan szomszédos országaink, akik nyomást gyakorolnak majd az energiával ránk, politikai nyomást, és az Európai Unió szuverén külügyi politikája is nyomás alá kerülhet ezáltal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megköszönöm a felvezető beszédét, nagyon rövid, ugyanakkor velős volt mindez. Most pedig, most pedig vita következik, nincsenek hosszú hozzászólási listák. Minden formalitás nélkül kérem, hogy emeljék fel a kezüket, és próbálják meg a nevüket elmondani, ezt nem lesz könnyű felismerni, de azért próbálkozunk. Vikári úr következik Olaszországból az első. Vikári asszony. Köszönöm, elnök úr! Az elmúlt években Olaszország nagyon sokat tett azért, hogy az energiabiztonságát javítsa, és együttműködött ebben más európai partnerekkel. Az, a földgáz és energia, e, e, elektromos áram ellátóhálózatot próbáljuk javítani, a tároló kapacitást növelni, atomenergiával kapcsolatban biztonságot, biztonsági szintet, magasabb biztonsági szintet elérni, illetve a környezetet, a felhasznált környezetet megfelelővé tenni új energetikai infrastruktúrákat építünk, és ezek úgy gondolom, hogy kritikusak más tagállamok számára is, illetve kitérnék itt mindenképpen a földgáz cseppfolyósító üzemekre is. Olaszország az elmúlt években úgy gondolom, hogy kiemelkedő szerepet játszott a megújuló energiaforrások felhasználásában és ez ebéli tevékenységüket megpróbáljuk koordinálni a G8-akkal. Az elmúlt években egyébként leegyszerűsítettek az ezzel kapcsolatos eljárások, tehát könnyebb ezt a tevékenységet elvégezni. Mindent megteszünk tehát a környezetvédelem érdekében. Nemzeti energia tervünket még a Nemzetközi Energia Ügynökség is pozitívan értékelte. 2020-ig szeretnénk 25 százalékra növelni az atomenergia részesedését, jelenleg ez körülbelül nulla, aztán a jelenleg 8,9%-os megújuló energiaforrásokat 25%-ra emelni, és lecsökkenteni a fosszilis energiaforrásokat, amely jelenleg az 50%-et környékezik. Szeretnénk az energiabiztonság ellátását növelni, illetve fontos az energetikai szolidaritás is. Ez a mi feladatunk is, de a többi európai partner kötelessége is. Köszönöm szépen. Bácsitis úr következik. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamų kolegos. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is mind a bizottságnak, mind pedig az Európai Parlamentnek szeretnék köszönetet mondani azért az igyekezetükért, hogy valóban használni lehessen a politikát a e szektorban is. Az energia csomag csomagot elfogadtuk. Tudjuk, hogy nincsen energiai szempontból belső piacunk, mégpedig két okból kifolyólag. Ami a belső aspektust illeti, azért a jelenlegi politikai irány hibás, a tagállamok a politikáikat nem valósítják meg teljes mértékben, vagy nem, nem egészen jól valósítják meg, és a tagállamoknak ellentétes érdekeik vannak energiapolitika kapcsán, és ez nem igazán segíti elő a piacunkat. A második oka a mindennek az az, hogy nincsen megfelelő infrastruktúrák. Nem tudunk egy közös energiapiacra beszélni, hogyha az energia szolgáltatás, a hálózatok nincsenek összekötve. Közös álláspontot kell kialakítanunk azt illetően, hogy kik, hogy, hogy, hogy milyenek lesznek a külső szolgáltatóink energia szempontjából, és az Oroszország és Ukrajna közötti gázválságról is beszélünk, hiszen ez 18 országot érintett, és a külső beszállítóktól csökkentenünk kell a függőségünket. A saját struktúráinkat kell kialakítani, és úgy vélem, hogy eh, a lehető leggyorsabban kell létrehoznunk egy megfelelő ház, hálózat annak érdekében, hogy az európai országok érdekeit elő lehessen segíteni. Ez sokat segítene nekünk a jövőben, jó lenne az ilyen helyzeteket elkerülni a jövőben, hiszen a tagállamok, hogyha még közel is ö, fekszenek a külső beszállítóknak, sokkal többet fizetnek, mint más felhasználók. Ez ellentétes azzal az elképzeléssel, amit az Európai Közösség képvisel, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk érdekeire gondolnunk kell, gondolni kell arra, hogy egységes legyen az energia szektorunk, akkor, hogyha jövőbeli energiapolitikáról beszélünk. A 27 tagállam érdekeit kell figyelme venni. Köszönöm. Köszönöm, és köszönöm az első körben szereplőket, hogy röviden szóltak hozzá, és tartották az idejüket. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon izgalmas napnak vagyunk tanúi, és bár nem vagyok magam energiaszakértő, sokat tanultam már e témáról, sokat hallottam. A 194-es szerződés cikkről szeretnék szólni először, tekintettel, hogy sajnálatos módon ez is, mint más cikkek is, kompromisszum eredményét tükrözi, mert a 194 per 1-es pont arról szól, hogy megosztott hatáskör érvényesül az EU-n belül, különösen a belső piac, illetve a környezetvédelme szempontjából. Ugyanakkor az 194-es szék második pontja úgy folytatja, hogy a szerződés nincs hatással a tagállamok azon hatalmára, hogy meghatározzák energiaforrásaik kitermelésének, felhasználásának mikéntjét. Tekintettel arra, hogy az én hazám akkoriban még bírt energiaforrásokkal, amikor ezt a szerződést megtárgyaltuk. Ez a cikk megfelelő figyelmet kapott, akkoriban, amikor a felsőházban jelentést írtunk, illetve hatásalemzést a szerződés e cikkéről. Ez bizony bonyolítja a helyzetet, ahogy már korábban is rámutattak erre a jogászok. Három kérdésem van. Először is fel, kapcsolódva ahhoz a ponthoz, amelyet Szerius Volszki a jelentéstevőnk tett azon vitákról, melyeket a parlament és a tanács között folytatnak a gázellátás biztonsága tekintetében. Én úgy látom, hogy az Európai Parlament be akarta foglalni a szabályozásba az Európai Bizottság kötelezettségvállalását arról, hogy hosszú távú ellátási stratégiát dolgoz ki. Ez vajon túléli -e ezeket a tárgyalásokat, ez a terv? Az lesz a helyzet, amikor az Európai Parlament nem kéne, hogy rábeszélje-e a nemzeti parlamentben dolgozó képviselőket hogy nyomást gyakoroljanak a nemzeti tagállami kormányokra, annak érdekében, hogy ez a gondolat bennmaradjon a háromadó megbeszélések végeredményben is. Második kérdésem a, a biztonsági olajtartalékokról szóló irányelvről szól, mely szerint a tagállamoknak 2012-től magasabb tartalékokat kell tartaniuk, mint most. Milyen előrelépés történt a tározó kapacitás tekintetében? a tagállamokban. Ez a következő kérdése. Aztán felvetnék egy kérdést, az energia, az ellátás biztonság és a fenntarthatóság közötti összefüggésre. Hosszú távon az európai gazdaság színtelenítése, ahogy korábbi vitákban is rámutattunk, csökkenteni hivatott az energia, külső energiafüggőségünket is. Nem áll fönn azonban az a veszély, hogy a biztonságra való rövidtávú koncentrálás csökkenti a fenntarthatósági célok megvalósítását. A kettő közötti interakció rendkívüli fontosságú, és ez szerintem további figyelmet igényel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Uh, Köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket az előbb meghallgatott szakértő, a tanácsi tárgyaló csapat tagja is, talán ez nem jelent akadályt. Egyéb akadályok lehetnek, ez pedig a bizottság szerepe, a bizottság ereje, vajon meg tudja vétózni a bizottság a nemzeti terveket vészhelyzet esetén. Azt hiszem, hónap, a hónap vége felé, az elkövetkezendő két-három hétben ez a dolog és kikristályosodik. Enci úr következik Romániából. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiállátás biztonságával kapcsolatban Európában el kell mondanunk azt, hogy az energiahatékonyság alapfontosságú kérdés. Hogyha kevesebbet fogyasztunk, akkor több energiát takaríthatunk meg. És erre képesek vagyunk. Erre a kérdésre egyébként van egy mechanizmusunk is, és mindenképpen meg kell valósítani az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Néhány kérdésem, kétségem lenne a témával kapcsolatban. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az európai tagállamok elhiszik azt, hogy az Európai Unió, mint olyan, mindegyikük számára garantálja az energiaellátás biztonságát, pedig ez lényeges lenne. Vajon hogyan lehetne erről meggyőzni a tagállamokat? Hogyan kapcsoljuk be az összes tagállamot ebbe az egységes piacba? Talán mindenki számára elő kell írni egyfajta energiát, vagy akár elképzelhető az is, hogy a jövőbeni energiaközösség figyelembe veszi majd minden tagállam szociális és gazdasági karakterisztikáit. Meg kell győződnünk arról, hogyha az Európai Unió belső piacot valósít meg, akkor ez minden tagállam számára haszonnal jár. Tehát figyelembe kell venni az összes tagállam szükségleteit. Megfelelő megoldásokat kell találni, amelyek a, a tagállamok szükségleteit követik. Az Európai Uniónak szüksége van európai energiapolitikára, sokkal erőteljesebb közös energiapolitikára, mint ami az eddigiekben láttuk. Azonban ennek csak akkor van értelme, hogyha mindez a szolidaritáson alapul, illetve kiterjed az összes tagállamra, függetlenül attól, hogy hol helyezkednek el, illetve mennyiben járulhatnak hozzá a belső piac megvalósulásához. Kollektív erőfeszítéseket kell tennünk, nem ideális az, hogy egy kis hogy maroknyi ország fogjon össze, még akkor sem, hogyha ezek az EU legerősebb, gazdaságilag legnagyobb tagállamai. Biztosítanunk kell azt is, hogy működőképes legyen ez a megoldás. Köszönöm az a szó, köszönöm Leki úr, a francia nemzetgyűlés képviselője. Euh, köszönöm, először gratulálok Szárius Volszki úrnak bevezetőjéhez. Teljes mértékben osztom az általa elmondott nézeteket. Ám engedjék meg, hogy még egyszer aláhúzzam, hogy itt a vita tárgya egy olyan probléma, amely jelentős súlyú Európa egészére nézvést, ez pedig a energetikai függőségünk problémája. Ez mindannyiunkat sújtja, különösen a közép-európai, kelet-európai államokat, még jobban, mint a többi tagállamot. És legyünk őszinték is, a jelentésben fontos azt is rámutasunk, hogy azért néven nevezzük a dolgokat. Itt Oroszországtól való függésről van szó az energetika kapcsolatrendszerében. És itt, hogy más témákban itt is, ugye megírodott a jelentés, bizonyos előrelépések történnek, nem vagyok benne biztos, hogy ezek elégségesek-e. Azonban az is fontos, hogy a konkrétumokról is szóljunk. Konkrétan meg különbséget kell tennünk a nemzeti vagy tagállami problémák között, amelyek különbség, amelyek esetleg éket vernek közénk, illetve azon stratégia tekintetében, általános stratégia tekintetében, amelyben egyesülnünk kell, és Oroszországgal kapcsolatos stratégiáról van szó, amelyben mindannyian szerepet kell vállalnunk, bár egyes államok félig meddig titokban, vagy félig meddig ö, ö, rejtettem, vagy nyíltan azt mondják, hogy az atomenergia lehet a kivezető út az európai függ, energiafüggésből. Lehet persze kerülgetni ezt a témát, mint macska a forrókását, de bizony előbb-utóbb konkrétan foglalkoznunk kell az atomenergiával, szerintem nincs más megoldásunk. Minden európai államnak be kell látnia, beleértve azokat is, akik, akik a legjobban húzózkodnak, vagy tartózkodnak az atomenergia felhasználásától, bizony látni kell, hogy a függetlenségünk kulcsa lehet ez az energiahordozó. Érdekes lesz majd a jogi szakértők véleményét is meghallgatni lehetőségünkről. Nem most van az ideje szerintem az új szerződések, új szerződés szövegek kialakításának, hanem az európai függetlenséget, energetikai függetlenséget kell kialakítanunk. Ez nem kell új szöveg, új jogszabály. A jogalap megvan, a 194-es cikk, a megerősített együttműködés lehetősége nyitva áll, akkor éljünk vele. Azt hiszem, hogy Múlt pénteken adhattunk számot jogi kérdésben az a megősít együttműködés egyik ö, eredményéről, és azt hiszem az értékelés, a múlt pénteki jogi értékelés pozitív volt. Az a 14 ország, amely múlt pénteken elfogadta a vállással kapcsolatos jogokkal ö, ról szóló egy, együttműködést, megérősít együttműködést, jól vizsgázott, jól szerepelt ez a, ez a együttműködési forma. Nem azt jelenti ez persze, hogy le kéne mondanunk más konszenzus teremtő lépésekről. Nem, semmi gond ezekkel, ám ha egyes tagállamok úgy döntenek, hogy együttesen tudnak lépni, akkor tehessék meg. Nem kell ehhez új jogi szöveget elfogadni, megvan minden eszközünk már most is, itt van a kezünkben, és nem kell más, mint igazi politikai akarat, elszántság ebben a kulcsfontosságú, Európa számára kulcsfontosságú kérdésben, ami legalább olyan fontos, mint a, a biztonságpolitika vagy a védelem kérdése. Úgyhogy fel kell, rá kell ébredjünk a dolog súlyára, és lépnünk kell. Mint mondottam, nem kell ez új szöveg, jogi szöveg, hanem igazi szolidaritás, igazi politikai, politikai akarat Európában. Madame Tolja Asszony következik Olaszországból az Európai Parlament részéről. Eh, la prima cosa che voglio dire è esprimere un apprezzamento per... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kezdeményezésért. Néhányszor itt a parlamenten belül erről már beszéltünk, és el kell mondjam, hogy nem teljesen értek egyet a francia nemzetgyűlésbeli kollégámmal, mely szerint a jogszabályokat kicsit módosítani kéne, tudom, hogy adhok megoldásra van szüksége, vagy egyéb lehetőségre. A szerződés értelmében egyébként lehetőség nyílik a megerősített együttműködésre. Most miért van erre szükség? Ugye tudjuk, hogy a döntés, hogy ezt létrehozzák, mindenképpen politikai természetű, és az elmúlt években a, parlamentből, a parlamentben azt láthatjuk, hogy amikor megerősített erőfeszítés együttműködésre került sor, akkor nem minden esetben volt meg a jogi alap. De az orosz-ukrán válság és egyéb események hozzájárultak ahhoz, hogy integrált európai politikát alakítsunk ki energetika területen, vagy más esetekben is, amelyeknek a célja az energiaellátás biztonságának növelése. Tehát, hogyha megvan a politikai akarat, akkor igenis el tudjuk hidalni a jogi akadályokat. Én úgy gondolom, hogy gyorsabban kell eljárnunk, tehát a jogi keretet úgy gondolom, hogy rendkívül gyorsan meg kéne erősíteni. És remélem, hogy ezt, a, ezt az irányt fogjuk választani. A második dolog, amit mondanék, a diversifikációval kapcsolatos, ez a munkacsoportunk címének, címéből az egyik, a három emeléből az egyik, sokat beszélünk a szolidaritásról, a különböző energetikai folyosókról, de még mindig a hagyományos energiaforrásokat használunk. Véleményem szerint a biztonságra kell törekedni, tehát hogy ne legyünk függőségben, tehát nagyobb legyen az autonómiánk, bizonyos országoktól nagyon nagy függésben vagyunk, és itt nem csak Oroszországra gondolok, hanem más ázsiai országokra is, tehát a diversifikációra van szükség. Lehet, hogy ez banális, amit mondok, de Európa, a bizottság és mi döntöttünk a 20-20-20-as csomagról, de sokszor nem érzékeljük, nem érzékeljük megfelelő súlyjal, vagy nem érzékeljük azt, hogy mekkora jelentőségű ez a, ez a csomag. Tehát nagyon fontos az, hogy az ideológiát kövesse egyfajta cselekvés is. Ezért fontos a diversifikáció. Itt Olaszországnak és a többi tagállamnak is vannak célkitűzései a 2020-as stratégia megvalósításához, ezek nagyon nehézen elérhető célkitűzések, és egyetértek azzal, amit a kolléga mondott, az energia megtakarításról, illetve az energiahatékonyság növekedéséről. Úgy gondolom egyébként, hogy a 20-20-20-as célkitűzéseket csak akkor érhetjük el, hogyha vannak köztes célkitűzések is. Amikor diversifikációra gondolok, akkor nem arra akkor ez alatt nem azt értem, hogy minden tagállamban atomenergiát kéne előállítani. Nem, minden tagállam szabadon választ arról, hogy hogyan éri ezt el. A hazám is döntött erről, a többség véleménye győzedelmeskedett. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenki egyetért ezzel a döntéssel, de fontos a diversifikáció, hatékonyság növelése érdekében, illetve a megtakarítások növelése érdekében, és mindenképpen fel kell használni a technológiai előrelépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy megvalósuljon ez a, ter- ez a hatékonyság növekedés, illetve a diversifikáció. Fontos az is, és úgy gondolom, hogy, hogy az atomenergiának nem feltétlenül kell beleesnie ebbe a diversifikációba. európai szinten intézményes reformra került sor, például a külpolitikában, ezért is megszületett az úgynevezett európai külügyminiszter személye, vagy Eston asszony, tehát Európa immáron egy hangon szólalhat vele e tekintetben, és úgy gondolom, hogy az energia is érdemes arra, hogy legyen egyfajta európai nagykövete vagy személyisége ennek a témának, és ez mindenképpen megerősíteni a tagállamok közötti kapcsolatot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Krosics képviselő Horvátországból a következő. Köszönöm, uram. Én azt szeretném mondani, hogy az energiaellátás biztonsága ugyan formálisan meghatározható egyfajta jó politikai játszmaként, ám voltak éppen a probléma gyökere sokkal inkább játszma, a játszma jellegében adódik, mint egy világosan meghatározott szakpolitika jellegében. Hogyha elfogadjuk e- ezt, hogy a geopolitikai játszma részei vagyunk, akkor azt kell látnunk, hogy egy zéró összegű játszma jelen állapotában. Holott, holott egy kettős nyerő eredményű játékra kéne törekednünk. Amikor közös folyosókért, vagy közös gázforrásokért harcolunk, akkor egymás ellen küzdünk globális szinten. A legjobb példa Közép-Ázsia, Türkmenisztán, az új források, ahol is Kína, India, az EU, az Egyesült Államok egymással küzdenek, hogy hogy befolyást nyerjenek a világ ezen részén a korlátos források körében felett. Látnunk kell tehát azt, hogy tényleges korlátaink vannak a közös energia ellátás biztonságpolitika meghatározásában, mert a játszma önmagában azt jelenti, hogy érdekkonfliktusok adódnak, ezeket valamiképpen minimalizálnunk kell, ezeket a konfrontációkat, és közös célokat kell meghatároznunk. Ha pedig a technológia merül fel, akkor megint látható, hogy vállalatok harcolnak egymással a vezető szerepért, hogy kihatározza meg a technológiai szinten, ki lesz a vezető. Mert ha egy vállalat vezető szerepet szerez, akkor ezáltal stratégiai előnyre tesz a piacon. A fő probléma tehát az, hogy valamiképpen átlássuk, hogy miféle, milyen játszmában is vagyunk. Ugye egyes hírszerző intézetek is, hírszerzők is ö, aktívak az energiapiacokon. Úgyhogy egy átfogó megközelítés van és értelmezés van szükség arra, hogy lássuk, milyen korlátokat kell átugranunk ahhoz, hogy egy tényleges közös Európai Uniós energiapolitika jön létre. Thank you. Köszönöm szépen. Most Kampf úr Szlovéniából. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen megadta nekem a szót. Kedves kollégák, tisztelt szakértők, nagy örömmel hallgattam ezt a vitát, ez valóban csodálatos. És el kell mondjam, hogy ezt a közös energiapolitikát az Európai Unióban támogatom. Az is igaz, hogy a kollégák egy olyan kérdést feszegetnek, amely valóban fontos és lényeges, ez pedig az egyes tagállamok energiállátása való befektetés. Itt nagyon bölcsen kell eljárnunk, mert látnunk kell azt, hogy az egyes tagállamok különbözően fejlettek, és mégis egy közös nevezőt kell találnunk. Abból indulok ki, hogy szükség lesz arra, hogy különböző paramétereket fejlesszük ki, hogy a közös nevezőt megtalálhassuk, és így az Európai Unióban az egyenlőséget, illetve az igazságot, igazságosságot meg tudjuk találni, és az Európai Unióban mindenkit arra tudunk ösztönözni, hogy megtegyük az erőlépéseket a közös energiapolitika irányába. Thank you. And then... Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólunk. Edmund Whitprott képviselő a lengyel szenátusból. Köszönöm szépen. Szeretném Szárius Volszkinak, kollégának megköszönni ezt a kiváló bevezető beszédét. Nagyon hasznos ez a vita is. Ezt hallgatva az az érzésem, hogy mindenkinek igaza van bizonyos fokig. Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy hogy lehet összebékíteni ezeket a különböző nézeteket. Egy dolog biztos. Az Európai Energiaközösségben, vagy a közös energiapolitikában a szolidaritásra van szükség. Ugye ez ugyanis egy lényeges politika. Lengyelország elsőként szólt a közös energiaellátási rendszer mellett. Ez pedig a különleges politikai helyzetünknek betudható, és a korlátozott gáz és olaj forrásainknak. Történelmi tapasztalataink is ahhoz segítenek bennünket hozzá, hogy bizonyos veszélyeket lássunk. És ezért úgy látjuk, hogy egy közös politika lehetőségeket biztosít. Energiabiztonság, divers, sokféleség és egymástól függőség az egy energiaellátásban a címe ennek a konferenciának. Szerintem ezek a különböző elemek nem e, versenyeznek egymással, hiszen mind a három része ugyanannak az egyenletnek. Az ellátási források sokfélesége nem használ, hogyha nincsenek e, szállítóhálózatok, tehát hogy eljuttassuk az energiát oda, ahol szükség van rá. Hiába beszélünk a szolidaritásról, hogyha az infrastruktúrát nem modernizáljuk, és alakítunk ki tárolási kapacitásokat. Tehát, hogyha nem növeljük a kapacitást. Biztosítani kell, hogy az energiaellátás és tárolás az mentes a politikai nyereségvágytól. Tehát mindez a három elem lényeges. Nézzük akkor most a sokféleséget. Az energiatakarékoskodás is ennek az egyenletnek egy tényezője. Beszélünk a hatékony energiafelhasználásról, hogy az embereket tanítsuk az energiatakarékosság kutató lehetőségeket is biztosítani kell. Bizonyos döntéseket hoztak már, például Lengyelországban, a nukleáris energia mellett szóló érveket, és 2020-ra már működőképes erőművünk és lesz atomerőművünk. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy egyet tudunk ebben érteni, és ez az első kérdésem Jacek Szárius Volszkihoz. Tehát, hogy milyen fajta politikai jövőkép vagy, vagy akarat szükséges ehhez. Szárius Volszki úr említette a jövőképet és a politikai akaratot, de hát én bennem felmerül, hogy megvan-e ez a jövőkép, különösen pedig a politikai akarat. Még akkor is, hogyha megvan a jövőkép, akkor nem létezik a politikai akarat, hogy ezeket megvalósítsuk. A másik kérdésem, azokhoz kapcsolódik, akik arról beszélnek, hogy hogyan tudjuk az ellentmondásokat feloldani. A tanulmányok azt mutatták, hogy a különböző tagállamnak különböző érdekei vannak, és ezért nehéz közös, megtalálni a közös alapot, tehát a, a legkisebb közös nevezőt azért, hogy mindenki bele tudjon ön, egyezni. A különböző tagállamban különböző vállalkozások vannak, és ezeknek ellentmondó érdekei vannak. Tehát, amikor szolidaritásról beszélünk, akkor, és ezt a kérdésemet is Jacekhez intézem, hogy ki fogja megfizetni ezt a szolidaritást? Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm Whitprot úr szavait. Következő hozzászólunk. Jean Bizet asszony a francia szenátus, kép, szenátus képviselője. I'm so sorry, monsieur. Úr, nem hölgy. Elnök asszony, Eh, eh, kedves kollégák! Az Európai Unió energetikai kérdéseit eh, az jellemzi, hogy szélsőségesek. Tehát minden célkitűzés, minden tét szoros kapcsolatban van egymással. Így ezért ezeket a kérdéseket csak úgy lehet taglalni, hogyha mindent figyelembe veszünk. Az energiabiztonság Épp ezért a megújuló energiák kérdésétől elválaszthatatlan, és keresni kell a jobb energiahatékonyságot. Ugyanakkor egységes európai energiapiacra van szükség, mind az elektromos áram, mind a gáz, mind a szállítás területen. Ugyanakkor nem evidensek E, a különböző kérdések, a megújuló energiának a kifejezése nem feltétlenül fogja biztosítani a jobb energiabiztonságot. A, a napenergia például, vagy másfajta energiák is szükségesek, de ugyanakkor bizonyos energiákban Kínától függünk. Ugyanakkor, tehát ezért mondtam, hogy nem választható szét a megújuló energia és, és az energiabiztoság. Aztán szeretnék visszatérni a szolidaritás kérdésére is. Nyilvánvalóan mindannyian egyetértünk abban, hogy európai szolidaritásra van szükség, különösen eh, amikor eh, beszerzési nehézségek vannak egy, eh, egy tagállamban. Épp ezért integrált hálózatokra van szükség, azért, hogy a, a tüzelőanyagokat szállíthassuk egyik országból a másikra. Épp ezért szükség van <clears throat> olyan intézkedésekre, amelyek biztosítják az ellátás biztonságát, például a szélenergiánál ez, ez nem feltétlenül biztosítható. Épp ezért számítani kell arra, hogy más tagállamokból is szállítani kell energiát. A szolidaritás azt jelenti, hogy egyik állam sem számíthat a szomszédai szállítására, hogyha szükség van erre beszéltek a kollégák a, a nukleáris energia problémáiról is. Aztán a gázellátást most vizsgálja az Európai Parlament, és ez, ezt is meg kell oldani. Amikor gazdasági irányításról beszélünk, akkor az energia irányítással is foglalkozni kell, ez egy alapvető kérdés. Ugyanakkor az Eh, az energetikai eh, csomagoknak a célkitűzés az nem lehet az egyetlen célkitűzés. Mindegyik eh, tagállamnak meg kell, hogy legyen az a joga, hogy meghatározhassa a saját energia mixét, keveréket, tehát hogy milyen fajta energiaforrást akar felhasználni. Ugyanakkor szükség van egy energetikai közösségre is, hiszen, hiszen az egyik országnak szüksége van eh, a másikra. Eh, most mindegy, hogy milyen fajta erőművekről van szó. Eh, tehát az energi, e-, e-, európai energetikai közösség 10-15 év múlva be, megvalósulhatna, és szerintem épp ezért nem szabad vesztegetni az időt megerősített együttműködésre van szükség a szerződéseken kívül. Ez tűnik manapság a legmegvalósíthatóbb megoldásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Afif Timekiren úr Törökországból a következő hozzászólunk. Thank you very much. Köszönöm. Tisztelt társ elnökök, Örülök, hogy itt lehetek, és köszönet mind az Európai Parlamentnek, mind a Spanyol Parlamentnek a meghívásért. Én a török-spanyol parlamentközi barátság csoportnak az elnöke vagyok. Ilyen értelemben is jó érzés itt lennem önök között. Ha az energiállátás biztonságáról beszélünk, akkor nem csak Európa érintett, hanem a világ egésze kell, hogy vizsgálattárgya legyen. Ahogy ezt a, az önök jelentése is kimondta, 2030-ig legalább 40%-kal nő az energia igény a mai fogyasztáshoz képest világszerte. Törökország maga is 15 éven belül megkétszerezi energiafogyasztását a előrejelzések szerint. Így módon az európai országok ellátásbiztonsága és a török ellátásbiztonság közös vizsgálat tárgya kell legyen. Mint tagjelölt ország képviselőjét hívtak meg erre az ülésre, engedjék meg tehát, hogy egy panaszt, vagy egy sajnálatos mód, vagy sérelmemről is beszámoljak, arról nevezetesen, hogy bár az ener török energetikai szabályozás teljes mértékben megfelel az Európai Unió közösség vívmányainak, az energetikai akinak. Nincs semmi olyan benchmark mérce, melyek alapján megnyitható volna az energetikai fejezet a tárgyalások előtt, holott erre szükség volna, hogy részletes csatlakozási tárgyalások indulhassanak meg az energetika fejezetében is, hiszen az európai energiaellátási biztonság kérdésében nem lehet szemet húgyni, nem lehet kihagyni Törökországot, hiszen Törökország olyan helyen fekszik, ahol, abban a térségben, ahol is a világ szénhidrogén energiahordozónak 72%-a helyezkedik el a szomszédainkban, közel-keleten, a Kaukázus térségében, közép-ázsiában, ez mind-mind Törökország szomszédai. Ahhoz tehát, hogy az energiaellátás diverzifikálása megtörténhessen, ehhez az Oroszországgal, Norvégiával és Algériával szemben egy új alternatív csapás irányra van szükség, és ezt Törökország tudja biztosítani. Erről már elkezdtek, elkezdtek ilyen irányú lépések, a Nabukót több alkalommal említették, a Nabukó csővezetéket, kormányközi megállapodás született is ennek tárgyában, bár sokan azt mondják, hogy a Nabukó nem kap majd elég gázt, de 2014-ben egy 8 milliárd köbméteres forrást kap, ami 31 milliárd köbméterre nő a Nabucco feltöltésére. Kérdés persze, hogy a Nabucco önmagában elégséges-e az európai igények teljesítése, ez nyilván magában nem, mert 100-200 milliárdos igénynövekedése számolhat Európa, de a Nabucco az egyike csak az ellátási útvonalaknak. Van még egy útvonal, persze, mint tudják. Törökország, Görögország, Olaszország között, már most is Görögországon keresztül szállítunk, és Olaszországig folytatva a vezetéket Dél-Európát is elláthatjuk Törökországon keresztül útvonalon. Tehát vegyük, lássuk meg, hogy igen, Törökország feltétlenül lehetőleg gyorsabban teljes jogú tag kell legyen az EU-ban, ehhez azonban az kell, hogy megnyissuk az energetikai fejezetet a csatlakozási tárgyalásokon. Mindjárt befejezem. És az energiaellátás szempont, biztonsága szempontjából fontos lépés történt már, tudni, hogy az elektromos hálózatokat összekötöttük Törökország és az EU között, és ez évben meg is indul eh, az, az operatív kapcsolat, mely fizikailag lehetővé teszi, hogy Törökország és az EU között oda-vissza elektromos áram átadása, vásárlása történhessen. Ami pedig a megújuló energiaforrásokat illeti, az 5-20-as, tehát 2020-ban Európában energi, elektromos energia 20%-a megújuló energiaforrásokból származik, 20%-os hatékonyságnövelés és 20%-os üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentés az 5-20-as szám, ám Törökországban 30%-kal nő ez az arány 2023-ig. Tehát Európa több zöld energiát vásárolhat Törökországból is addigra. Ami pedig az atomerőműveket illeti, Sokan felszólaltak az atomerőművek ellen, ám szerintem ez Európa szerte, meg világszerte is, meg Törökországban is az egyik energiaforrás lesz. Törökországban most folyik a tárgyalás arról, hogy fölépítjük az első atomerőművünket, ami 12 év múlva eh, üzemelni is kezd majd. Köszönöm. Thank you, Mr. Demir. Köszönöm szépen, Demer Kirán úr érdeklődve várjuk Törökország fejlődését ezen a területen. Baras Pereszki úr következik Szlovákiából. Ďakujem, pani predsedajúca. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A szlovák köztársaság olyan állam, amelyet 2009-es gázválsága lehető legjobban sújtott, Ez egy számunkra az energiaellátás, az energiabiztonság kérdése rendkívül fontos számunkra. Szeretnék hangsúlyozni azt, hogy pontosan a szolidaritás volt az, ami segített nekünk abban, hogy meg lehessen oldani a problémákat. Csehország és Németország lehetővé tették azt, hogy gázt kapjunk. Enélkül nem tudtuk volna semmit tenni mert az ilyenfajta hiányok megmutatkoznak a gazdaságban, és, és ennek a következményeit még ma is láthatjuk. Szeretnék valamit mondani a bilaterális energiaszállítások kérdésével kapcsolatban. Szeretném elmondani azt, hogy ez valóban problémát jelent. A gáznál maradva a Nord Stream, South Stream, a Nabucco különböző kormányzati tárgyalások is folynak, de vannak, vannak magán konzorciumok is, és a kérdés az az, hogy az Európai Uniónak van egyetlen esélye arra, hogy részt vegyen ezekben a tárgyalásokban, és megfelelő szállítási mennyiségeket tárgyaljon ki. Szeretnék rámutatni arra a paradoxonra, hogy az ukrajnából származó vezeték 100 köbméterre, 100 milliárd köbméterre csökkent, és hogyha ez így folytatódik, akkor negatív hatással lesz ez a gazdaságunkra. Az energia a biztonság. Ez egy olyan kérdés, amely az energia fogyasztással is összefügg az áram szolgáltatással is összefügg. Jövőbeli megtakarításokról beszélünk 20% mm, arányban, de mivel korlátozottak a forrásaink, úgy véljük, hogy hogy emiatt sokkal inkább át kell majd állnunk az atomenergia felhasználására. Úgy véljük, hogy ez egyetlen megoldás az, az lehet, Az a megoldás lehet, amelyet említettek. Az atomenergia lehető legolcsabb energia, nagyon ügyelnünk kell az energia megtakarítások kérdésének kérdésére is. Az Európai Unióban elég nagy különbözőségek vannak az egyes tagállamok között. A szlovák köztársaságban még két évvel ezelőtt 40%-kal nagyobb volt az energiahatékonyságunk, összehasonlítva a fejlett EU országokkal. És itt felmerül az együttműködés kérdése is, hiszen jó koncepciókra van szükség jövő szempontjából. Köszönöm szépen! Az utolsó felszólaló a listámon, Ante Grisab úr az Európai Parlamentben, és ha senki más nem kívánna hozzászólni ma este, de vannak ilyenek. Kérem, írják majd le nevüket, mert ez sokat segít. Tehát akkor most a parlamenti kollega következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Jacek Száriós Volszkinak, hogy rámutatott, hogy az Európai Parlament az energiaellátás biztonságával már több év óta foglalkozik. A 2007-es Európai Parlamenti jelentés lényeges eleme volt a közösség meggyőzésében, hogy belevegyék az energia kérdését a Lisszaboni szerződésbe. Mindannyian tudjuk, hogy az energiaellátás biztonságában a geopolitikai kérdések nagyon fontosak. Szeretnének a nagy szereplők súlya szerepelni, és az Európai Uniónak és a tagállamoknak nem csak passzívan kellene hagyni, hogy mi történik aktívan kell az energiaellátás biztonsága, az energia szállítása és a megfelelő energiakeverék mix mellett kiállnunk. Azért, hogy meglegyen a saját egyéni megközelítésünk. A kérdésem Szárius Volszki úrhoz a következő. Milyen szerepe van a szomszédos államoknak az Európai Unió energiaellátási biztonságában. Én itt a keleti szomszédokra gondolnak a keleti partnerségre, a szomszédsági politikai partnereinkre. Ugyanis jelenleg befelé tekintünk a tagállamokra. Pedig nagyon fontos partnereink vannak az Európai Unión kívül, különösen amikor az energiaellátás biztonságáról és elosztásáról van szó. Ugyanakkor lényegesek ők abból a szempontból is, hogy sikerül-e a piac stabilitását megőrizni. A második kérdésem a következő. Nyilvánvalóan elsősorban a hagyományos energiaforrásokra gondolunk, a közel-keletre, a kaspi tengerre Észak-Afrikára. Ugyanakkor új források kialakulását is nézzük, ahol lényeges telepeket találtak. Például az északi sark, mint egy lehetséges természeti erőforrás Európa számára, hogy van figyelembe véve? Nyilvánvalóan az északi sark joghatóság, a feletti joghatóság kérdése felmerül, mielőtt itt a forrásokat kihasználhatnánk, és nyilvánvalóan itt Oroszország és Norvégia szerepe merül fel. Ma már hallottuk, hogy egy kicsi elfáradt a bővítési erőfeszítés, és ez csökkentette az új szerződések iránti éjséget is. Ezért szeretném megkérdezni a jelentéstevőtől, hogy hogy lehet ezt a fáradtságot, apátiát elkerülni, mit tehetünk az energiapolitika területén, hogy felrázzuk az embereket. Elegünk van már a bűvítésből, a rend, jogi rendelkezésekről, ahogy rámutattak a szakértők is. Talán szükség van új jogszabályokra azért, hogy jobban működjenek a szakpolitikák. Szerintem ezt a kérdést fel kell tenni magunknak. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Simona de Kárép az olasz parlament részéről. Köszönöm szépen. Már korábban is kértem szót, de az elnöke nagyon érdekes vitát tartott, és ezért gondoltam, hogy hogy hozzászólok még egyszer, hiszen lenne egy-két megjegyzésem. Köszönöm szépen ezt a mai vitát, és úgy gondolom, hogy holnap is sok mindenről dönthetünk még. Biztos vagyok abban, hogy további alkalmak is lesznek még arra, hogy elmélyítsük ezt a vitát, ami Olaszországot illeti. Úgy vélem, hogy Franciaország álláspontja, illetve Lengyelország álláspontja azok, amelyekről leginkább együtt tudok érteni. Úgy gondolom, hogy az együttműködés a lehető leghasznosabb, és a lehető leggyakorlatilasabb, amit megtehetünk. Nem, mint hogyha az utolsó javaslat nem lenne egy jó, hogy nem lenne jó a jogszabály kérdése, de úgy gondolom, hogy egy folyamatnak a végét kell látnunk. Mi lesz akkor, hogyha együttműködünk, és az energiabiztonság területén a szolidaritásra helyezzük a hangsúlyt. Európa számára és azt kell mondani, hogy az lehet az alapelv, hogy alulról kell érkeznie a döntéseknek, vagyis a tagállamok részéről kell ezeknek érkeznie. 2050 ez a cél, dátum minden tagállam számára ahhoz, hogy természetes erőforrásokból fedezzék az igényeiket, hiszen a források lassan kimerülnek, és ezen időszak alatt kell megteremtenünk az átmenetet. diversifikálni kell a forrásokat, és ezeket optimálisan kell felhasználni, annak érdekében, hogy olyan erőforrásaink legyenek, amelyek a gyengébb erőforrásokat helyettesítik. Ilyen szempontból nagyon nagy jelentősége az atomenergiának. Az olasz kormány ez irányba látszik elmozdulni, és ez az új kormány programban a legfontosabb energiaforrás. Egyébként Obama úr is, az amerikai elnök is nagyon komoly negyedik generációs atomenergia előállítási tervről beszélt Amerikában. Olaszország ugyan a G8 része, de ez az egyetlen olyan G8-as állam, amely nem rendelkezik atomenergia előállítással. De én úgy vélem, hogy hogyha legalább minimális autonómiával akarunk jelentkezni, akkor mindenképpen az atomenergiára is oda kell figyelni. Egyébként szomszédos országainkban ez megvalósul. Egy utolsó kérdést szeretnék föltenni a jelentéstevőnek. korábban szóba került az új földgáz irányelv. Kérdezném azt, hogy jól értettem-e a dolgokat, tehát, hogy az irányelv tartalmaz-e arra vonatkozó kitételeket, hogy a tagállamok közötti kapcsolódást elő kell segíteni, illetve meg kell valósítani. Jelenleg ez nem igazán valósul meg, és ez hozzájárulna nagyban ahhoz, hogy legalább egy minimális szintű energiahatékony energiaellátás elérhető legyen. Köszönöm szépen, Vikári asszony! Mielőtt a következő hozzászólónak átadnám a szót, Svoboda úr következik, hiszen el kell mennie. Köszönöm szépen, elnök asszony! Néhány rövid megjegyzés. Három megjegyzés. Nagyon nem Érdekes a mai vita, a múltban egyébként több hasonló eseményt eldököltem, ez talán a legérdekesebb, és örültem annak is, amit Vikári asszony elmondott. Itt van a diversifikáció kérdése, ennek természetesen több pozitívuma lehet, és Kérem, ne felejtsék el azt, hogy a legjobb diversifikációt azt jelenti, hogyha az útvonalakat és az energiaforrásokat is diversifikáljuk. A szlovák kolléga említette, hogy elképzelhető az is, hogy egy, egy vezeték nem veszi, nem érint egy tagállamot, és így negatív hatással is lehet ezen tagállam energia ellátására. Tehát nem csak új útvonalakra van szükség, hanem új forrásokra is. Ez nem feltétlenül lesz könnyű, de a török kolléga világosan elmondta, hogy ez egy fokozatos folyamat, gondoljunk a Nabukóra. Második dolog, szerződéssel kapcsolatban. Most azt hiszem, nem lenne túl bölcs gondolat egy új szerződésről, egy szerződésen elmélkedni. Olyanon azonban lehet, amelyek nem megváltoztatják, módosítják a Lisszaboni szerződést, hanem kiegészítik azt. Tehát mindenképpen ezt a jogi utat kéne biztosítani, hogy ne kerüljünk zsák utcába. Ez a személyes véleményem. Utolsó észrevételem. Jelenleg tárgyalásokat folytatok a tanácsal földgáz ellátás kérdésében. Azt próbáljuk, próbáljuk elérni, hogy megvalósuljanak a jó, működjenek a vezetékek, a kapcsolatok, hogy a maximális gázellátás valósuljon meg. Hogyha a bizottság és a közösség általánosságban úgy véli, hogy ez fontos ez a befektetés, akkor ők ezzel vagy egyetértenek, vagy nem. Egyébként ebben a kérdésben együttdöntési eljárás a érvényben a parlament és a tanács között, a legtöbb témában. Tehát nem arról van szó, hogy mint derültékből villámcsapás szabadul ránk ez a kérdés, nem már régóta foglalkozunk ezzel, és három év múlva az összes tagállamnak garantálnia kell a teljes földgáz ellátást, még akkor is, hogyha valamelyik eleme a folyamatnak hiányos. Tehát az N-1-es szabály szerepel az ezzel kapcsolatos jogszabályokban, ez lenne a földgáz ellátás egyik alapeleme. Tehát itt nem csak elméleti síkon beszélünk erről, júniusban fontos döntések születnek majd eme témában. Ezt a három dolgot szerettem volna elmondani. Nagyon érdekes a vita, és az Európai Parlament nevében köszönetet mondok a résztvevőknek. Elnézést kérek, de elnézést. Elnézést kérek, de el kell mennem. De jó kezekben hagyom önöket, hiszen itt van elbűvölő elnökasszonyunk és Szerjusz Volszky. Köszönöm, Szoboda elnök úr. Igyekszem a tőlem telhetőt nyújtani, de az ön tapasztalatával nem tudok versenyre kelni. Viszont Teresa Riera asszonynak adom meg a szót most, aki az Európai Parlament képviselője. Köszönöm, elnök asszony. Tökéletesen egyetértek azzal az összefoglalóval, amelyet az imént Svoboda úrtól hallottunk. Egy másik témáról is szeretnék beszélni. Én úgy vélem, hogy a mai nagyon érdekes vita jelentős, és ne felejtsük el azt, hogy amikor véleményeinknek hangot adunk, egy alapfeltételt ne felejtsünk el, ez pedig az, hogy Európában az energetika, energetikai politikát a környezetvédelmi politikával párhuzamosan próbáljuk meg kialakítani. Valóban nem elégséges, hogyha egyetlen energiaforrásunk van. Jelenleg két ilyen két komoly energiaforrásunk van, az atomenergia, illetve a szénhidrogén alapú energiaforrások. A szénhidrogén alapú források mindenképpen végesek, és hogyha nem akarunk teljes mértékben függővé, függővé válni harmadik országokról, és nem akarunk nagyon magas széndiokszid kibocsátást produkálni, akkor mindenképpen el kell térnünk erről az útról. Ugyanakkor jelenleg mind a két forrás, idézett forrás fontos. Sokkal magasabb az ebéri energiaforrás felhasználás, mint ahogy szeretnénk. Ugyanakkor előrelépés történik, szénhidrogén alapú energiaforrásokkal kapcsolatban, a széndiokszid megkötéssel és tárolással kapcsolatban jelenleg folynak a kutatások a tisztább energiahordozókkal vagy energiaforrásokkal kapcsolatban, illetve az atomenergiával kapcsolatban is biztonsági feltételek javulnak. Nem is beszélve a környezetbarát energiaforrásokról. Először is szeretnék különbséget tenni a kutatás és az energetikai politika között. A kutatásnak rendkívül nyitottnak kell lennie, minden egyes lehetséges irányt ki kell aknázni, hiszen nem tudjuk előre, hogy a megoldás vajon melyik út végén rejlik. Ami az energiapolitikát illeti, az ezzel kapcsolatos alapelveket már elmondták a kollégák, diversifikálni kell az energetikai keveréknek, a mixnek megfelelő arányúnak kell lenni, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell tartani, és megfelelő árszintet kell garantálni. Akkor mi is lenne a legokosabb javaslat? Ezt már elmondták előttem a kollégák, már évek óta az Európai Unióban azon munkálkodunk, hogy megvalósuljon az energiabiztonság. A 2007-2009-es cselekvési terv nagyon komoly jogszabályi energia jelentett, tehát nagyon komoly erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy ez meg szülessen. Véleményem szerint három alapvető vonalat, irányvonalat kell követni. A belső piac megteremtése, annak összes vonatkozásában, kapcsolódási pontok, hálózatok, stb. stb. Az energiahatékonyság növelése, a második, illetve az, energi- az megújuló energiaforrások ösztönzése. Ezekben a kérdésekben az elmúlt években komoly előrelépés történt, és szerintem ezt kéne a továbbiakban is folytatni. Ez a megfelelő út. Thank you. Köszönöm szépen. Margarita Mafronau kollega következik Olaszországban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is tökéletesen egyetértek az előttem szólókkal, és még néhány észrevételt elmondanék. Kapcsolódnék azon gondolatokhoz, amelyeket a plenáris ülésen hallottunk, illetve itt a munkacsoportban. Az egyik legfontosabb elem, amely eh, ma megfogalmazódott az, hogy eh, nagyon tudatosan kell megfogalmazni, eh, illetve kialakítani a közös energetika politikát, megfogalmazni a, a kritériumokat, a szempontokat, a célkitűzéseket, helyesen meg kell választani az energia keveréket, a mixet. Vannak olyan országok, amelyek egy kicsit egoistábbak, tehát szeretnének függetlenebbek lenni. Úgy láttam, hogy a szakértőink elképzeléseit osztjuk az új energetikai szerződéssel kapcsolatban, és ezt Svoboda úrtól is hallottuk. Jelenleg az Európai Unióban arra van szükség, hogy együttműködés valósuljon meg, nem annyira konkrét lépésekre. Nagyon sok olyan észrevétel hangzott el, amely erre utalt, és mindezt úgy kell megvalósítani, hogy az ne kötelezettségek alapján történjen, hanem választható legyen. Kívánatos lenne, hogy a infrastruktúrális beruházások megnövekedjenek, és általában véve az energetika területébe komolyabb befektetések, beruházások történjenek, ez azt hiszem, hogy előnyesebb árakat biztosít majd energiaárakat a tagállamoknak. Úgyhogy ebben a stratégiai ágazatban azt gondolom, hogy meg kell győzni mindenről a tagállamokat, ugyan elvesztik majd szuverenitásuk egy részét, mégis ö, sokkal inkább azt kell hangsúlyozni, hogy milyen előnyökkel jár majd ez. Köszönöm. Én köszönöm. Következő hozzászólunk Iván Nikolaev Ivanov Bulgáriából. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Hogy ott vegyem fel a fonalat, ahol a szlovák kollégám lejtette, hát ha van olyan ország, amire aztán nagyon-nagyon negatív hatással volt még rosszabb hatással a gázválság az elmúlt időszakban, mint Szlovákiára, az az én hazám volt Bulgária. Úgyhogy joggal mondhatjuk, hogy egyetlen országnak sincs, sem fűződik erőteljesebb érdeke ahhoz, hogy egy igazi európai közösség jön létre, mint Bulgáriának. Az a gondolat, amely itt nyert kifejtést, hogy az energia, közös energiapolitika és annak egységes jogi kerete minden tagállam számára és tagjelölt állam számára is bátorító kell legyen. Ezen belül három gondolatot szeretnék kiemelni, melyek rendkívül fontosak. Nincs a felől kétség, hogy az Európai Unió energiaellátás biztonságát a legjobban a hálózatok összekapcsolásával lehet erősíteni. Ennek révén tudnilik lehetőség válik arra, lehetőség nyílik arra, hogy minden tagállamnak legyen egy tartalék szállítója minden energiahordozóra. Különösen fontos volna ez a földgáz tekintetében. Aztán még egy nagyon fontos gondolat, amelyet némely felszólaló hangsúlyozott, annak szükségessége, hogy jelentősen javítsuk az energiahatékonyságunkat. Azért fontos ez, mert a volt Varsói szerződés tagjai a volt, azaz a kelet-közép-európai országokban még ma is nagyon energia intenzív a gazdaság jelentős része. Tehát ha ezekben az országban a gazdaságban sikerül haté felhasználás hatékonyságát növelni, az erősítené a energiaellátás biztonságát, nem kéne annyira támaszkodni külső forrásokra nyilvánvalóan. Utolsó gondolatom pedig az atomenergia jövőjével kapcsolatos. Nincs a felől kétség, hogy az atomenergia rendkívül fontos része az európai energiállátásnak a 21. században. Ugyanakkor három kérdés is felvet az atomenergia felhasználása. Azt, hogy vajon építsünk-e több atomerőművet, ez a kérdés nem feltétlenül jelent jobb energiállátási biztonságot, mert például Bulgáriában egyetlen ország szállítja a fűtőelemet is, a fűtőanyagot is. Úgyhogy ha ugyanaz az ország adná a technológiát egy második atomerőtűmű felépítéséhez Bulgáriában, az sem Bulgária, sem a szomszédok biztonságát nem szolgálná. Harmadsorban az atomenergia egy voltak éppen fosszilis energiahordozóra támaszkodik, az urán ércre, amely nem kevésbé korlátos tartalékait tekintve, mint az olaj vagy a szén. Tehát nem ígéretesebb sokkal ezeknél hosszú távon. Aztán végül szembe kell néznünk azzal a kérdéssel is, az, mit tegyenek az egyes államok a eléget fűtőelemekkel, az atomerőművek kiégett fűtőelemekkel, ez hogyan helyezzék el? Vajon az atomműveket működtető államok képesek-e ezeket a kiégett fűtőelemeket saját területükön elhelyezni biztonságos módon, vagy a jövő nemzedékei terhelik meg vele, mert ugyanazt látunk el, hogyha exportáljuk ezeket a fűtőelemeket, akkor ugyanúgy fogunk függeni külső országoktól, mint amikor olajat vásárolunk. Mert ha más országból szállítjuk a kiégett fűtőelemeket, előbb-utóbb mondhatja, hogy nem kérjük többet, ezeket nem tudja kiszállítani. Köszönöm szépen. A következő hozzászólók számára az a javaslatom, hogy amikor az első hozzászólt, akkor a jelentéstevőnek adjuk át a szót, mert nagyon sok kérdést tettek fel korábban. Most pedig a, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság képviselője szólal fel, és utána pedig még egy képviselő. Nos, akkor Gert Wolf úr. Igen, itt vagyok. És eh, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről szeretnék hozzászólni a vitához, vonatkoztatva az állásfoglalásunkra. Hogyha az eddigi foszilis eh, energiaforrások helyettesítéséről beszélünk a megújuló energiaforrásokkal, részben a nukleáris energiával, akkor eh, figyelnünk kell az elektromos áram előállítására is. A Németországban, bocsánat, javítja magát az előadó, Európában az energia eh, előállítást nem az áram szolgáltatás szempontjából fontos, hanem például a vegyi ipar, szénipar, vagy akár a közlekedés szempontjából fontos ez. Ezért a gázról és olajról szóló vita kapcsán szeretnék arra utalni, hogy ezek az erőforrások, amelyeknek a legnagyobb a hatásköre, az a szén. A szént sokan elfelejtik, hiszen magas a széndiokszid kibocsátási aránya, ugyanarra ma utaltak, hogy a technológia fejlődésével már létezik a szénbefogás és tárolási technológia. Ez még nincs kiérlelve, de a kérdés az az, hogy a tárolási lehetőségek milyenek, ezek eléggé vitatottak most. De szeretnék igazából arra utalni, hogy dilema előtt állunk, mégpedig azelőtt, hogy ez a technológia amely a széndiokszid kiválasztásával és tárolásával foglalkozik, ez plusz energiára, főként akkor, hogyha ezt nagy mértékben alkalmaznánk, akkor itt sokkal gyorsabban elfogyna a szén, mintha ezt nem használnánk. Ezért úgy vélem, hogy ezt a technológiát úgy kell kifejlesztenünk, hogy hosszú távon ne károsítsa a környezetet, a klímát, és ezzel a technológiával úgy tudnánk felhasználni a szént, hogy nem okozna széndiokszid kibocsátást. De, hogyha más eh, bizonyítékok kerülnek eh, elő, akkor ezen technológia nélkül kell felhasználni a szént. Ezt szerettem volna kifejteni, mert szerintem a szén az a foszilis energiaforrás, amely a lehető leginkább fennáll még a legsoká, legtovább tart, ezért nem szabad ezt sem elfelejtenünk. Köszönöm szépen, Wolf úr! Az utolsó felszólal, aki ma fel fog szólalni, Bizé úr lesz. Öné a szó. Merci. Köszönöm szépen hogy utoljára még szót kapok. Szeretném hangsúlyozni, hogy sürgős válaszolni arra a javaslatra, amelyet Buzek és Dölor urak tettek. Tehát, hogy egy európai energiaközösséget hozzunk létre. Ugyanis van a politikának az ideje, amely sajnos hosszú, és aztán a végrehajtás ideje, és mivel lassan egy súlyos gazdasági válságból, amelyet 1929 óta nem láttunk, kezdünk magunkhoz térni, és hogyha a parlamentben sokat beszélünk a 2020-as európai stratégiáról, akkor bizonyos fajta anakronizmus, hogyha az e európai energiaközösséget nem gyorsan állítjuk fel, és kezdjük azokkal a, az országokkal, amelyek ma készen állnak, és egyetértenek abban, hogy ezt megvalósítsák. Egyfajta megerősített együttműködésre lenne szükség, és aztán a többi ország követné őket. És eh, és így az energiapiacon az áraknak a biztosítására is erre szükség van, tehát ezért kérem minél gyorsabban a döntéshozatalt. Köszönöm. Köszönöm, Bisze úr, és akkor most a jelentéstevő Jacek Szarús kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sokfajta témát érintettünk, és ezért nyilván nem tudok mindegyikre válaszolni, ezért nagyon szelektív leszek. Először is a litván hozzászólásra szeretnék reflektálni. Hangsúlyozta a belső piac fontosságát voltak a vita során pillanatok, ahol az egységes piacra, amely a kettes munkacsoport, és a környezetre, amely a hármas munkacsoport volt, utaltak. Senki sem tagadja, hogy mennyire fontos, hogy egy egységes energiapiac jöjjön létre, és mindenki bevallja, hogy, bevallja, hogy ez az egész átfogó egységes piaci koncepciónak egy része. Ugyanakkor be kell vallanom, hogy a kérdés felmerül, hogy lehet -e egységes piac egységes biztonság nélkül. Liberalizálhatjuk-e és teljesen átláthatóvá tehetjük-e az energia szabad mozgását, hogyha különböző energiaellátási biztonsági szintek vannak. Persze ez egy költői kérdés. Csak azt akartam vele jelezni, hogy ez a kettő szoros kapcsolatban van egymással. Nos, akkor Lord Draper kérdésére reflektálnék. A hozzászólásomban, amikor vonakodott attól, hogy energiabiztonságról beszél, és most, hogy látjuk, hogy az északi tengeri olaj- és gázforrások csökkennek, akkor jobban készen áll erről beszélni. Charles Tanök itt van. Emlékszel, Charles, arra, hogy milyen nehéz volt meg győzni brit kollégáinkat, hogy szűk szakpolitikára ezen a területen? A megjegyzésem az, hogy tegnap gazdagok voltunk olaj- és gázforrásainkat, illetve ma szegények vannak. És ez ugyanígy folytatódhat. Aki ma gazdag, az lehet szeg- szegény legközelebb. Tehát változik az energiabiztonsági tájkép. Ezért szükség van egy közös megközelítésre, és nem individualista önközpontú, és nem használták ugyan az egoista kifejezést jelenleg, de erről van szó igazából. Tehát itt felmerül a szolidaritás vagy az egoizmus kérdése. Nos, a három kérdés, amelyet említettünk, ugye az volt, hogy felkészült-e a bizottság. Hát igen, van stratégia, de valószínűleg nem elég az akarata megvalósítására Ugyanaz a helyzet, mint a gázrendelettel, amely az egy 194-es cikknek a megvalósulása. Az első tervezet az ambiciózus volt, aztán a bizottság a tagállamokat tekintette, és aztán egy nagyon ambiciózus a kevésbé ambiciózus tervet hozott létre, aztán a tanács felé tekintett, és aztán még kevésbé ambiciózus eh, lett. És most is ezt látom, hogy, hogy az fennáll annak a kockázata, hogy egy nagyon ambiciózus tervet állítottunk össze, de ezt agyon csapják eh, a tagállamok eh, részéről, mert nem lesz megfelelő lelkesedés. Nos, hát a, a, a gondolat az jó, de nem tudom, hogy ez, ennek sikerül-e fennmaradni, hogyha nincs hozzá megfelelő politikai akarat. Kérdeztem 90 napos készleteket, biztonságról és fenntarthatásokról beszélt, fenntarthatóságról beszélt, tehát erre két másik órára lenne szükség. Nos, akkor most a francia kollégámhoz szeretnék szólni, de úgy látom, hogy nincs itt, ezért nem franciául, hanem angolul fogom akkor folytatni. Oroszországról kapcsolatban tett fel kérdést. A kelet-közép-európai országok részéről a saját véleményünket halljuk, tehát most nagyon jó hallani, hogy Párizs is ugyanazt mondja, amit mi. Hogyha megnézzük, hogy mi történt Ukrajnában, és mi történik Fehér Oroszországban, Belarusban, és elveszítjük a szomszédainkat, az, ugyanis az energiát politikai fegyverként használják fel. Annyira világosan látszik. Még a szevasztopolói orosz flottának az állomástatásának a kérdése is ezt mutatja. Tehát ezt most Lukasenko ellen használják fel. Igen, Löki úrnak ez a válaszom. Osztom vele azt a véleményt, hogy a nukleáris energia, atomenergia a jövő megoldása. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják ezt, ugyanakkor, ha bár a a, a németek nagyon vonakodnak, azért könnyedén megvásárolják az atomenergiából származó elektromos áramot. Tehát lehetnek ener- különböző energiamixek, és ezt buke energetiknek, tehát energetikai csomagnak használta. Tehát ezt a különböző tagállamok különböző módon állíthatják össze. Nos, akkor tényleg vissza a kollégához. Valóban egyetértek vele, hogy a politikai akarat a kulcs szó itt. És az ő nézete tehát, hogy egy Schengen típusú képlettel, tehát a megerősített együttműködéssel kellene ezt megpróbálni. Az egyetlen a probléma, hogy azoknak, akiknek nincsen gáza vagy olaja, azok lehet, hogy egy csoportot akar, alakíthatnak, de ettől még nem lesz gáz meg olaj. Tehát, a szolidaritást akarunk, akkor azok, akiknek saját forrásaik vannak, vagy sok évvel ezelőtt bölcsen generál de tábornok, nem említem itt az országot, köszönhetően atomenergiába fektették, ruháztak be, és ez áldás most ennek az országnak vagy pedig vannak olyan országok, a különböző vezetékek jól összekötnek más, akár más kontinenseken is. Jó, fogalmazzunk így. Tehát ez jó ötlet, de hogyha ezt a szolidaritást nem táplálják a szállítók, akkor nem tudom, hogy ez életképes-e. A különböző véleményekből kihaladszik a hosszú távú biztonság, amely nyilván a kutatást, a megújuló, az új források kérdését veti föl. De ez itt nem biztonság, hanem ez 20-30 évnek a, a stratégiája. A biztonság az rövidebb távú kérdés. Amikor a gáz, és ezt a bolgár vagy a szlovák hozzászólóink is említették, tehát amikor az iskolákban, a, a kórházakban, stb. fenyegeti az ellátást, amely hasonló a háborús helyzethez, amikor bombázák az országot, tehát meg lehet bénítani egy országot egy ilyen fegyver használatával. Tehát én rövid távon gondolkodnék épp ezért, és itt a gáz és az olaj kérdése merül föl, és nem annyira az olaj, mert ezt csak a Rotterdam spot piacon lehet megvenni, de mint már mondtam, lehet, hogy egyetértünk Lakievel, aki a megfelelő politikai közeg, következményekről beszél. A keleti szomszédokat elveszítjük, mert ezt az eszközt használják. És hogyha valaki elég bölcs volt ahhoz, a demokrácia index és az árindexet is meghatározta a gázra, akkor láthatjuk, hogy minél demokratikusabb valaki, akkor annál magasabb árat fizet, vagy fordítva. Nos, tehát ez egy politikai eszköz valóban. Ezen kívül fontos a mai pénzügyi és gazdasági válsággal, és nem értek egyet azzal a hozzászólóval, aki azt mondta, hogy már túljutottunk a válságon. Szerintem a második hollámában vagyunk ennek a válságnak, tehát a problémák még fennállnak. Tehát nem, fogjuk, nem fogunk tudni növekedni és munkahelyeket teremteni, hogyha nincsen, nem áll rendelkezésünkre energia megfizethető áron. Tehát az arab országok és Oroszország monopolisztikus helyzete azt jelenti, hogy voltak olyan kísérletek, mint például a gáz OPEC, olajtermelő országoknak a szövetsége, amelyek azért elég félelmetesek, vagy amerikai készletek, például, hogy 300 dollárt fizetnek egy köbméter vezetékes gázért Oroszországban, és 150-et a, a Rotterdamiért. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyit fizetünk az orosz gázért, mint amennyit kellene, és ez ez megszünteti a, a munkahelyeket, és sokkal kevésbé versenyképesé teszi Európát, mint lehetne. Valaki a, feltette azt a kérdést, hogy ezt kifizeti meg, és milyen állami intervencióra van szükség. Amikor a piacok vagy a nemzetállamok kudarcot vallanak, akkor az EU-nak, mint közhatóság és mint pénzügyi hatóság közbe kell lépni, tehát a közös költségvetésből kell megfizetni ezeket. Hogyha készleteket kell kiállítani, azok, akik beruháznak, azokat fizetni kell. És a kérdés az, hogy meg, megjutalmazok-e őket azért, mert beruház, beruháztak és vajon 20%-kal magasabban, hogyha az inséges helyzetekben szállítanak. Tehát szükség van közös biztonsági, biztosítási politikára az Európai Uniótól, mint csoportosulástól. Miután megválaszoltuk azt a kérdést, hogy különböző, 27 különböző, vagy pedig egy közös megközelítést akarunk-e alkalmazni. Igen, Vidrót úrnak válaszolva, hogy van jövőkép, képünk, de nincsen elegendő politikai akarat. Tehát, hogy kifizesse ki az európai költségvetését. Igen. És majdnem meg is válaszoltam már a kérdést Bizé úrnak is. Tehát a, szükség van arra, hogy a, a vállalatoknak, az országoknak legyen motivációja, hogy beruházzanak. De a közhatóságoknak kell közbelépni ott, ahol a piac nem működik már. És most a török kollégához török kolléga hozzászólására térek ki. Ez egy bonyolult kérdés. Nem ösztönözném a török kollégákat arra, hogy a, tagállam, a, a csatlakozási tárgyalások és a partnerségi kapcsolatok és a szolidaritás az Európai Unió felé, ezek mind a, a csatlakozási tárgyalások egy feltétele legyen, mert ez lehet, hogy később csalódást okozna de az energiabiztonsági kérdéseknek az instrumentalizációja nem tudom, hogy szolgálja a török érdekeket. Végül pedig az Európai Parlamentnek van jövőképe, van egy ambiciózus projektre, persze fennáll a kockázata a kudarcnak. És ö, ö, lehet, hogy a jó szándékok megvannak, de lehet, hogy elveszítjük a harcot. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Sarius. Köszönöm szépen, Sarius Volszki úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy társadalmok lehetem a mai ülésem. Többen is elmondták, hogy hogy sok, tagáll, sok tagállam magánutat választott. Svédország tíz év múlva a parlamentben szavazni fog arról, hogy új útra térünk-e atomenergiával kapcsolatban. Tehát ez a tíz nap múlva meghozandó döntés meghatározza Svédország útját a jövőben. Nagyon örültem tehát, hogy elnökölhettem, és megígérem önöknek, hogy hazaviszem az itt elhangzott érveket. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét kívánok!